odalép át. Most pedig a napi rendel kapcsolatban, illetve a munkatervel kapcsolatban a 173-as nap házszabály szerint kiosztotta a ö, plenáris ülés napirendjét. Ha nincs ellenvetés ezzel kapcsolatban, akkor ezt a munkarendet elfogadva betekintjük. Mielőtt a napirendet elkezdenénk, illetve annak